so I tried a second time. Üdvözlök mindenkit, ismét és újra. A szavazások napja lesz ez a mai. És elnökként remélem, hogy megfelelő, adekvát módon vezényelem le a szavazást. Ez lesz az első alkalom, hogy szavaztatok, hogy elnézést, ha rosszul szavaztatnék. Vannak új kollégák is, mindenkit szeretettel üdvözlök az elektronikus szavazáson, a 2018-as mentesítés szavazásán. Elkezdjük az Európai Bizottság jelentését. Előadóként meg szeretném köszönni az árnyék előadóknak a kitűnő együttműködést, köszönöm a jó árnyék jelentéstevői találkozókat, köszönöm a tanácsadókkal való jó eszmecserét, az eszmecserével, az asszisztensekkel való együttműködést, és expressis verbis a titkárságnak is köszönettel tartozom, hiszen nem olyan egyszerű dolog, hogyha minden új e, és újonnan kell kezdeni, akkor elkél a segítség. Remélem, hogy most aztán jó szavazást bonyolítunk le angolul fogok szavaztatni. Sometimes translation is a little bit... Hiszen mégiscsak a tolmácsolás, bármilyen gyorsak a tolmácsok, egy kis késedelmet okoz, tehát ilyen módon mindenkinek egyszerűbb lesz, hogyha angolul szavaztatok. Szavazok. El is kezdjük. Egyes módosító. Igen. Uh... Flanagan kollega módosítő, ki támogatja, ki van ellenem. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító. A kettes fogyottá vált. Then amendment three. Hármas módosító. Ki van mellettem? Nem, bocsánat. A listára kell néznem, név szerint szavazunk a módosított módosítóról. Ki van mellettem? That's a final vote. Ez most már a végszavazás. A bizottság mentesítéséről kivad ellene tartózkodás. It's roll call vote. That's my first one, eh? Ez az első alkalom, bocsánat, név szerint szavazunk, nem, nem kell emelgetni a kezüket, hanem megnyitom sokkal inkább a név szerinti szaladást. A roll call vote is closed. Lezárom a szavazást. 20. Adopted 20 in favor and 4 against. 20 igen, 4 nem, tartózkodás nélkül. Most pedig a végrehajtó ügynökségek mentesítéséről lesz szó. Nem, ezekről nem kell szavaznunk, hanem az ötödik oldalra megyünk tovább. 9-es pont, állásfoglalás indítvány. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A 17, 18, 19, 16-os okafogyott -e vált. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 22, 21, 57 ilyen módon okafogyottá vált. Hármas kompromisszum mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es módosító mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. hetes kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Ki szavaz igennel, ki szavaz nemmel, ki tartózkodik, elfogadtuk. 43-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es módosító, kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. 45 szóbeli módosítóval egyetemben. ellenzi -e valaki a szó, szóbeli módosítót? Nem. Akkor a szóbeli módosítóval módosítva szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os. Itt is van egy szóbeli módosítunk. Ellenzi-e valaki ezt a módosítót? Nem. Akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11. kompromisszum. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most pedig 51-esről szavazunk. Név szerint fogunk szavazni. Szavazzunk tehát, megnyitom a szavazást. It is not... Ah, this was a problem because the mail did not arrive and this was a problem. Ah, nem jut meg a mail, ez egy probléma, igen, igen. This is officially, as, I, as chair, I can do it till the morning. I did it till the morning. Hát reggelig, reggelig dolgoztunk vele. Mindenki kérhetné a népszerinti szavazást, de senki nem kértem. Tehát nem hiszem, hogy ez egy nagy probléma volna. That's a decision at the moment of the chair, but... Most az elnök döntése ez. Kérték a népszerinti szavazást. akkor ellenőrizzük Leno, legyen úgy. Illetve megnyitom a népszerinti szavazást, lezárom a népszerinti szavazást. Huszonketten mellette, hárman ellene, egy tartózkodással. Világos. 12-es kompromisszum. Ez is egy név szerinti szavazás? Nem, nem, az az 52-es. Szóval megnyitom a név szerinti szavazást. Csak hat név szerinti szavazás van. 12 roll call vote is opened. A 12-es kompromisszumról, tehát megnyitom a név szerinti szavazást, melyet lezárok. Tizennyolc három ellenében elfogadtuk négy tartózkodással. 56-os módosító. Szóbeli módosítóval kiegészítve. Ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 53 mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva, elfogadva, elfogadva, elfogadva, elfogadva. 54-es. Hat név szerinti szavazás van. A 23, 24, 25-ös kompromisszum és az 54-esről a néppárt név szerinti szavazást kért. 54-es, tehát név szerint megnyitom a név szerinti szavazást. lezárom, amit megnyitottam, a név szerinti szavazást. 21-en mellette, 3-an tartózkodtak, senki se szavazott ellene. 58. Ki támogatja az 58 ost Ki támogatja az 58-ast, ki van -e ellene? Ki tartózkodott? Elutasítva. 59-es. Mellettem. Ellenem tartózkodás, hát ellenőrizzük le, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Az 59-esről szavazunk, 59, 59. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-2, 16-10 ellenében. 13-as kompromisszum. Mellette? Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. 61-63-as okafogyottá vált. Check 60? Okay, fine. Let's... Ellenőrizzük le a 60 as trendben, van, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Tizenkettő tíz ellenében négy tartaszkodással elutasítva. 62-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Kérem, emelgessék a kezüket de hát ellenőrizzük le, hogyha gondolják, megnyitom a szavazást. The... No, it's about 62. A check, just a check. 62. Who is, uh, wrote is uh, closed? It's... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-10 ellenében elfogadtuk. 64-es. Ki támogatja? Ki van ellenem? ki tartózkodott. Elfogadtuk. A 66 és a 68-as 24-es kompromisszumban szerepel, tehát a 67-esről szavazunk, ki támogatja ezt, ki van ellenem, ki tartózkodott, elfogadtuk. A 69-esről nem szavazunk. Ki támogatja? A 65-ösről nem szavazunk, a 69-esről igen, ki támogatja a 69-est, ki van ellene, ki tartózkodott. Ellenőrizzük, ezt leegyszerűbb lesz így az életünk, ha leellenőrizzük a 69-est, ezért megnyitom a szavazást erről, a módosítóról, lezárom a szavazást elutasítottuk. 14-5 ellenében 7 a 70-es, kitámogatja, kitartóz, ki, szavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 71-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Hát ellenőrizzük ezt le. Hát nélkül ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Elnézést, elnök köszönj. Kérem, mindig mondja csek, hogyha csek. Hogyha ellenőrzézzük, akkor mondja, hogy most akkor csek, ellenőrző szavazás. Én azt mondtam, hogy 74-es, és utána azt mondtam, hogy nem látom, tehát ellenőrizzük. Tehát akkor ellenőrizzük csek a 74-est. 16 9 ellenében egy tartózkodással elfogadtuk. 75-ös okafogyottá vált, 15-ös kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elfogadtuk. 76-os és 77-es okafogyottá vált, 78-as, ki támogatja 78-ast, ki van ellene, ki tartózkodott, elutasítva. 79, szóbeli módosítóval, ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem? Akkor ki támogatja, ki ellenzi? ki tartózkodott. Elfogadtuk. 80-as. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 81. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es és 83-as okafogyottá vált, 84-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk, 85-ös, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk, 86, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk, 87, igen, nem, tart, elfogadtuk, 88 mellettem, ellenem tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. Tehát csek, csek, a 88-as csek. 88. Um, as we open the vote. We close the vote. Adopted with... Elfogadtuk. 18 szavazattal 8 ellenében, 89 ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 92-91-es okafogyott, 94-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 93, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 93-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 13 szavazata 11 ellenében. 95-ös ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük, javítja magát az elnök. A százast elfogadtuk? Tehát a százasról, azt hiszem, ezt elfogadtuk, a százas, akkor erről szavazzunk. There was a mistake. Huh? Ez egy hiba volt, azt hiszem, itt eh, hibát vétettünk. Okay, we vote on 100. Tehát szavazunk a százasról. Megnyitom a szavazást a százasról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk. Igen. 98. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 99. Itt volt egy szóbeli módosító változat a dátum, tiltakozik ellen valaki? Nem. Akkor ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 101-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 102-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 18, 18-as kompromisszum. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadva. 103-as és 209-es okafogyottá vált. 104-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 10567 kiesik, 108-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 113-as, 112-es okafogyottá vált, 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 115-ös, 114-es kiesik, 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 117-es szóbeli módosítóval van-e valakinek ellenvetése? Nincs, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as szóbeli módosítóval van-e? Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 122-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 123-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Megnézzük a 125-öset elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenöttel tizenöt elnében elfogadtuk. 126. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 127. Mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 127-est 13 szavazattal, 10 eh, ellenében elfogadtuk. A 128-asnál tartunk, ki van mellette? Ellene. Ezt is meg kell nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, azt gondolom. Megnézzük. Ki van mellette? Egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 137-esről szavazunk elfogadtuk, 16-tal 8 szavazat ellenében. 142, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ugyanaz a többség. Elfogadtuk. 138, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 139 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 140 szóbeli módosítóval, van-e ellenvetés? Nincs. Akkor ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 141 szóbeli módosítóval, van-e ellenvetés? Nincs. Akkor ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 143 szóbeli módosítóval. Van-e valakinek ellenvetése? Ki van mellette? Szóbeli módosító. Tehát ki van ellene? Mikrofonon kívüli hozzászólás. ellenőrizzük ezt, akkor az egyszerűbb lesz. One 143 név szerint szavazunk. Closed. It's clearly adopted. So, uh... Ezt egyértelműen elfogadtuk. 144-es. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán itt van a 152 szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Nem volt ellenvetés. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Pinyedóli féle módosító 153, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 154, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Aztán itt van a, a 22-es kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 155-56 kiesik. 66-os következik, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva, 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 157-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, aztán a 160-as következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161. Szóbeli módosító, van-e bárkinek ellenvetése? Úgy tűnik nincs. Akkor ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ezek a módosítók itt kiesnek, következik a 24-es kompromisszum. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23, 22 szavazattal egy tartózkodás mellett. A 25-ös kompromisszum következik, ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, 19 4 szavaz, ellenszavazat, a 177-es következik. Uh, who is in favor? Ki van mellette? Illetve ez kiesik? Rendben, tehát a 178-as következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 179 illetve elutasítottuk, javítja magát az elnök. 179. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nem, ez kiesik? Mikrofon kérünk. Elnézést, egy kérdésem van. A 178-as kiesik? Nem, a 178-ast elutasítottuk, ez törölni akarta volna az egész bekezdést, tehát ez nem került be a kompromisszumba. Úgyhogy a 179-esről szavaztunk, a 180-as most kiesik, mert megszavaztuk a 179-est, tehát akkor most a 26-os kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk.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 tartózkodás elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 194 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elutasítva javítja magát az elnök. Igen, automatikusan mondtam. 195 mellette, ellene, tartózkodás, na most elfogadtuk. 196 szóbeli módosítóval, van-e bárkinek ellenvetése a szóbeli módosító ellen? Nincs. Akkor szavazunk. Tehát ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 197, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 198, nem szavazunk, mert ez csak nyelvi módosító. 199-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 200-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 201, erről nem szavazunk, nem változik a szöveg. 202-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203, 204 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, de azt hiszem elfogadtuk. 204-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 12-11 arányban elfogadtuk. 205-ös következik szóbeli módosítóval. Van-e bárkinek ellenvetése? Úgy látom, nincs. we are... 205-ös. With oral amendment it's plus tehát a szóbeli módosítóval plusz, anélkül mínusz szerepel ott. Tehát 205-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 206 kiesik, 207-es szóbeli módosítóval, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 208, ki van mellette, ellene. Ezt meg kell, hogy nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 208-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13 a 11 ellenében. Tehát a 209 a 18-as kompromisszum része volt, a 210-es következik ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Jó, akkor megnézzük elektronikusan. 210-esről szavazunk. Ezt visszavonták. Ez itt van, az van ideírva, hogy várhatóan visszavonják. Tehát 211 következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 212 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 212 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 213 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 214 mellette. Ide az van írva, hogy kompatibilisek, 213-as és 14-es. A 214-esnél tartunk, erről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 215, ez most kiesik, mert a 213 as és 14-est elfogadtuk. Tehát 216-os következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 217-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 218. Igen. Igen, ellenőrizzük a 217-est? Részemről nincs probléma, valaki név szerinti szavazást szeretne a 218-asról. Jó, akkor a 218-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-szal 7 ellenében. 219. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 220-as. Mellette. Ellene. Nézzük meg. Megnyitom a szavazást. 220-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk 17 ellen szavazattal. Következik a 222-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 223. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 224 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 225 van egy szóbeli módosító, van-e bárkinek ellenvetése, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Uh, then 228. 228, igen, nem. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 227-esnél tartunk. Nem, 2028. A 2027-es kiesett. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-12 arányban ezért nem láttam a különbséget, vagy a többséget. 229 igen, 229 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 230 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 231 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 232, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 233, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 234, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 237-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 238, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 239, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 240, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 242, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 243, nem, először a 28-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Közvetlenül akkor átmehetünk a a 230, 246, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Aztán 249, igen, nem, tartózkodás elutasítva 250, igen, nem, tartózkodás elutasítva 251, igen, nem, tartózkodás elfogadva 252 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 253 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 254 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 256 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 257 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. A következő 261-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum. Igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. A következő 265-ös. Igen? Nem? Tartózkodás elutasítva. 266. Igen? Nem? Tartózkodás elfogadva. 268. Nem? 27-es? 267-es? Igen? Nem? tartózkodás elutasítva. 268 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 269 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 270 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 271 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 272 igen, nem, tartózkodás elutasítva 274 igen, ...274, igen, nem, tartózkodás, elutasítva, 275, igen, nem, tartózkodás, elutasítva, 276, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 277. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 278. Kiesik. 279 szintén. 33-as kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 282-es jön. Igen. Nem. Ezt ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást a 282-re. 282-ről szavazunk elektronikusan, lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk, 13-12 arányban. 283-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 284-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 285, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 286, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 289, igen, nem, bocsánat, 287-es, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 288, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 280... 290, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. 291, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 292. Igen. Nem. Ezt ellenőrizzük. Szerintem ellenőrizzük a 292-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13-12 arányban. Tehát 303-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 293. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 294. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 295. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 296 szóbeli módosító, nem ellenzi senki, akkor szavazzunk rajta, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, jó? Lezárom a szavazást. 16-9 arányban el, elfogadtuk. 297-es. Ennek megfelel szavazunk róla. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 298. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 299. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 300. Igen. Nem. Hát nem tudom, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 300-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-13 arányban. 34-es kompromisszum. 34. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor 302-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 304. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 305. Igen nem, tartózkodás elutasítva. 306 szóbeli módosító, van-e bárkinek kifogása ellene? Nincs. Kifogadja el, kiszavaz nemmel, kitartózkodik, elfogadtuk. 307-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30 jó, akkor a 307-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 307-re. Lezárom. Elfogadtuk egyértelműen 15 hét arányban. 308-as. Igen. Nem. Hát ezt ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 6-19 arányban. 35-ös kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 310-es. Igen. Nem. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 310-re. Ellenőrizzük tehát. Lezárom a szavazást. 12-13 arányban elutasítottuk. 312. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 313. Igen. Nem tartózkodás, elutasítottuk. 314, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 315, elfogadtuk, egyértelműen elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Jó, akkor a 314-re megnyitom. 314, ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. Nem világosan, de elfogadtuk. Ja. 3.15. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 3.16. Igen. Nem. Ellenőrizzük ezt is. Nem egészen világos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 317 így kiesik, 318 a következő, igen, nem. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Rendben. Jó, hogy ellenőriztük. 319. Igen. Nem. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom. Lezárom. 12-12 arányban van. Tehát a 320-as igen, nem. Ellenőrizzük ezt is. Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a 3.20-ra a szavazást. 3.20. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3.21. Igen. Nem. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 321-re. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 322. Mit csinálok? Megnyissam? Már annyira megnyitom, jó? Mert annyira szorosak. 322 megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 323. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 324. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 325. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 326. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 327. Megnyitom. Lezárom. Nem, nem, vagy Lezárjuk? Elutasítottuk. A 328. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 329. Megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 13-11 arányban rendben. A következő a 330-as. Megnyitom, lezárom, elutasítva. 331. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. It's still an open vote. on the vote. Because this one was so Ez teljesen egyértelmű volt, hiszen mindenki mellette szavazott. Hát ez egy nyílt szavazás. Akkor a 331-esről megnyitjuk a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 24-0 ellenében. 332. Gratulálunk Olivier-nek. Az ő módosítójáról volt szó. 332. 332. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 333, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három, harminc négy, harmincöt, harminchat. Megnyitom ezekről a szavazást. Lezárom róluk a szavazást elutasítottuk őket. 337-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. It's adopted. Three... Elfogadtuk. 338. Kéz felemeléssel ki van mellette, ki van ellene kitartózkodott, elutasítottuk. 40. 340. 339, erről megnyitjuk a szavazást. Tehát megnyitom a 339-ről a szavazást. Vote is open. Vote is open. Vote can be closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 340. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 342-es. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 343-as. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 344 mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva. 345. Ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott elutasítva. 346 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 347 mellettem, nem, el, elutasítottuk, tehát 347 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 348, ki támogatja? Kiszavaz nemmel, elutasítva. A 348-ast akkor leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 349 részenként első rész mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. Második rész mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 350, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 350-est ellenőrizzük hát le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 351. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 352. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 353. Mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 354 mellette ellenem elfogadtuk. 355 fogyott. 356 mellette ellenem elutasítva. 357 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 358 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 358, 59 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 360 mellettem, ellenem, át ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást a 360-asról. Lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. 361-es, ki támogatja? Ki van ellenem? Elfogadtuk. 362 mellette. Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 363 mellettem. Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 364 mellette ellene elfogadtuk. 365 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 366 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 367 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 368 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 369 mellettem ellenem. Tartózkodás elutasítva. 370 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 371 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 372 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 373 mellettem, ellene Tartózkodás elutasítva. 374 mellette, ellene, tartózkodással utasítva. 375 mellette, ellene, tartózkodással utasítva. 366 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 377-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 378 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 379 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. 379 is checked. Check is closed. It's rejected. 380. Who is in favor? 380 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 381 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 382 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 383 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 384 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 385 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 386 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva 387 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Rendben van, a 387-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Close the vote. Lezárom a szavazást. 15-9 ellenében elutasítva 388 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 389 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 390 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 391 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 392 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 393 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 394 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 394-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-10 ellenében. Szóbeli módosítás. Ellenérzi ezt valaki, ellenzi valaki, nem? Akkor ki támogatja ezt a módosítót? Ki ellenzi? Ki tartózkodott, elfogadtuk. 396 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 397-es mellettem, Kérdése van? Nem? 397 mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 398. Szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Úgy tűnik, hogy nem. Ki támogatja? Ki támogatja tehát? Ki ellenzi? kitartózkodott, elfogadtuk. 399 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 400-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 401 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 402 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 403 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 404 mellettem, ellene, tartózkodással fogadtuk. 405 mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le. A 405-öst ellenőrizzük tehát le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 13-10 ellenében 406 szóbeli módosítóval. Ellenzi-e valaki a szóbeli módosítót? Úgy látom, nem. Ki támogatja? Ki támogatja tehát? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Hát, hát, hát, szavazzunk ki elektronikusan. 406-ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 407-es. I close the vote. Uh, sorry, I open the vote. Slowly. Open the vote. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 408. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Adopted. Elfogadtuk. 409. Ki támogatja a 409-est, ki van ellenem? Elfogadtuk. 410. Ki támogatja? Ki van ellenem? Ez nem volt világos, ellenőrizzük le. 410, megnyitom a szavazást a 410-esről. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 411-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 412 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Megnyitom a szavazást a 4, azaz 413 mellette ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 414 mellette. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 415 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 416 mellette, ellene, Hát ez nem volt világos. A 416-ról ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. 12-12. 310, 417 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 418 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 419-es, kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 420 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 421 mellette, ellenem. Ezt ellenőrizzük le. A 421-esről megnyitom a szavazást. Melyet most lezárok. Elfogadtuk világos többséggel. 422 szóbeli módosítóval. Nincs nem ellenzi senki. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 423, erről nem szavazunk, 424 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 424, 425 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 426 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 427, mellette, ellenem, ellenőrizzük ezt le inkább, a 427-est ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 428. Ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 429 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 440 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 441, 431 mellette, ellen elfogadtuk. 432 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 436. Ki támogatja, ki ellenzi, ellenőrizzük ezt le. A 436-osról, tehát ellenőrző szavazást nyitok meg, megnyitom, lezárom, elutasítva. 437 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 438 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 439 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 440 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 441 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 442 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 14-esről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. Az AFET 4-esről szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. AFET 5. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. AFET 6. Itt részenként szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Hetes. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. A tízes, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Most a deve következik. A deve hetes, ki van mellette? Melyiket kell ellenőrizni? Az AFET 10 Jó, akkor megnézzük az AFET 10 Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. We close. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. Deve hetes következik. Ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. Empő következik. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Nézzük meg elektronikusan is. Ample 5-ös, most lezárom a szavazást. Egy pillanat, ezt elutasítottuk. Ample 14. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 15-ös. Ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. 16-os. 17-es erről nem szavazunk, 18. Ki van mellette? Ellene. Mm, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 18 Ample-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es Ample, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 20-as, ki van mellette? ellene. Ezt meg kell nézzük elektronikusan. 20-as Ample. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 22 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk. 24 mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 31-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os, arról nem kell szavazni, akkor most az MV1-es következik. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. MV2-es? Nem. MV4-es. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. NV5. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. NV6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Envi hetes, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Envi 8 ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Envi 9 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 10 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Envi 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Envi 13 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Húszas, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán következik a tran, tran 3-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tran 4 mellette, ellene, ezt elutasítottuk, de megnézhetjük. Tehát TRAN 4-es megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran 5-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tran 6-os, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tron hetes, ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. Tron 8, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Tron 9, mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. Tran 12, ki van mellette? Ellene. Ezt meg kell, hogy nézzük. Tron 12-es. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran 13. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva 14. Mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Tran 15, ez a hatályon kívül esik. Erről szavaznunk kell. Tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 16, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 17-es ezt már lefette, egy másik módosító a regi következik, regi 2, ki van mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 7 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Részenként szavazunk a Regi 8-asról, első rész ki van mellette? Ellene, ellenőrizzük. Regi 8 első rész. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Regi 8 második rész ki van mellette. Ellene. Ezt egyértelműen elfogadtuk. Aztán az Agri következik, Agri 6-os. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük akkor, Agri 6-os. Ellenőrizzük az Agri Lezárom. Elutasítottuk. Agri 11. Itt részenként szavazunk. Az első résszel kezdjük. Ki van mellette? Ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az Agri 11 első részéről. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 11. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. 12-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15. Nem, nem, erről nem kell szavazni. Kult 1-es. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Kult 4-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes, mellette, ellene. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a hetes kultról. Megnyitom a szavazást a hetes kultról, most lezárom a szavazást. Ezt egyértelműen elutasítottuk. 8-as kult, ki van mellette? Ellene? Ezt elutasítottuk. 9-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette? ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a kult 11-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16 szavazat a 12 ellenében. Kult 12 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A libe következik, liben 4, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Libe hat Mellette. Ellene. Ezt most meg kell, hogy nézzük. A Libe 6-osról fogunk elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást a Libe 6-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14 eh, szavazata 11 ellenében 7-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FEM szakbizottság 1-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FEM 4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEM 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEM 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, FEM 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, FEM 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEM 9 mellette, ellene. Szeretnék ellenőrizni a FEM 9-est? Jó, akkor ezt megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-tal 12 ellenében. FEM 10. Ki van mellette? Ellene Elutasítottuk FEM 11 mellette, ellene. Ez nem világos, meg kell, hogy nézzük elektronikusan. Jó, akkor megnyitom a szavazást a FEM 11-esről. FEM 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. FEM 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. FEM 13. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. FEM 14. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 15, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most egy záró szavazás lesz név szerint az állásfoglalás tervezet egészéről a módosításokkal együtt, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Thank you so much. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek. Long votes. Hosszú szavazások vannak itt. Yes, I think we need five minutes. Azt hiszem, 5 perces mosdószünetet hirdetek, vagy lehet kávézni is, ahogy szeretnék. 5 perc szünet.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 Nos, akkor nézzük meg a papírjaim között, hogy mi is a következő pont. A következő napi rendi pontunk az ötös. A 2018-as EP mentesítés, és Maria Grappini az előadó. Meg is adom a szót Mariának, még mielőtt szavaznánk. Köszönöm szépen, Maria. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és eh, nagyon örülök, hogy eh, az, eh, az árnyék előadókkal, titkársággal együtt dolgozhatunk, nagyon sokat dolgoztunk. A, a következtetésekkel kapcsolatban elmondanám, hogy az árnyék előadókkal és a parlament munkatársaival közösen dolgoztuk ki, és remélhetőleg nagyon jónak eh, tartjátok ti is, elégedettek lesznek az eredménnyel. Minden kollégának is köz, eh, köszönöm, akik módosítókat nyújtottak be, és eh, valóban az volt a cél, hogy javítsuk a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónőnek és az előadónak. Köszönöm a munkájukat, és köszönöm a mögöttük előttük álló csapatoknak is, hiszen segítenek minket a titkársággal együtt. Nagyon szépen köszönjük. Nos, akkor nézzük a szavazást először is. Megnézzük, hogy megadjuk-e a mentesítést, vagy sem. Tehát az árszámadásra megnyitom a, az elektronikus szavazást. Lezárom. 21 to 1 and 3 abstention. 21 egy arányban három tartózkodással meg, meg szavaztuk. Akkor nézzük az egyes módosított mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum igen, nem, ellenőrizzük, egyes kompromisszum, megnyitom, az egyes kompromisszumra. Lezárom. Elfogadtuk. 16-11 arányban. A következő akkor a kettes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a hatos módosító. Igen. Nem. Tartózkodó. Elfogadok. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás Elfogadok. Nyolcas. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük. Megnyitom. Tehát a hetes Omai kollégái. Lezárom. 17-13 arányban elutasítottuk. Nézzük a 9-est. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 10. Igen. Ez kiesik, elnézést. 11. Igen. Nem. Ellenőrizzük. Megnyitom, ellenőrizzük a 11-est. Lezárom. Elutasítottuk. Az eredeti szöveg az előadótól Ah, If you want to... Tehát, ha ezt a bekezdést törölni akarjuk, akkor minusszal szavazunk. Ha nem akarjuk törölni, akkor plusszal szavazunk. Tehát ahhoz, hogyha törölni akarják, akkor mínusz, ha meg akarják tartani, akkor plusszal. Jó. Elektronikusan azt hiszem az a legjobb. Ki szeretné aki törölni akarja, az mínusz, aki támogatja, az plusszal szavaz. Tehát megnyitom a szavazást az eredeti 23-as bekezdés szövegére. Lezárom. Elfogadtuk 15-11 arányban. Tehát a következő Részenkénti szavazás az SND kérte a 12-es módosítónál. Első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Második rész. Igen. Nem. Elutasítottuk. 13. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 14. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 15. Első rész, részenkénti szavazás. Első rész igen. Nem. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Második rész. Jó, készfeltartásra tehát ki támogatja ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum. Igen. Nem. Ellenőrizzük. Muszáj. Megnyitom. Lezárom. Van, akinek több időre volt szüksége. Elfogadtuk 14-8 arányban. 20-as módosító. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 21. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum igen, nem. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom. Még mindig nyitva van a négyes kompromisszumra a szavazás, van, aki még nem szavazott. Jó, akkor lezárom. Elutasítottuk. A 22-ről kell akkor szavazzunk. 22, 23, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 24 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük. Megnyitom, és ellenőrizzük tehát a 24-est. Lezárom. Elutasítottuk 12-14 arányban. 25 és 26 azonos, ki támogatja, ki szavaz nemmel, ellenőrizzük ezt és Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 27-es, igen, nem, hát Hát, ellenőrizzük, megnyitom. Kérem szavazzanak a 25-ös. Lezárom. Elutasítottuk. 28-as. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 29. Ez így kiesik. A 29-es kiesik. Teljesen igaza van. A 30-as, 30-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 32 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 33 igen, nem. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 33-ast. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 34 igen. Nem. Elfogadtuk. 35. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk, azt hiszem. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Én azt hiszem, de hát csak gond, azt, de csak hiszem. Lezárom. Elfogadtuk. 36. Igen. Nem tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de három idé, meg nem igazán. Olyan jó lenne, hogyha szavaznának, mert akkor látom, hogy mit gondolnak. 37 igen. Nem. Ezt elutasítottuk. Elutasítottuk. Igen. Mert a, a jó ellenőrizzük, nem gond. Ellenőrizzük akkor a 37-est. Jó. Lezárom. Elutasítottuk. 38-as, igen. Nem. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 39, igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. Akkor a következő az ötös kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 43, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 44, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45, igen, nem, elfogadtuk. 46, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47, igen, nem, megnyitom akkor a 47-re, Lezárom. Elfogadtuk. 13-11 arányban 48, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 49, igen. Nem. Ellenőrizzük. 49. Ellenőrizzük a 49-est. Lezárom. Elfogadtuk. 15-11 arányban 50 igen, nem. Tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 51 igen, nem. Tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 53 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 52 igen, nem. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük. 52-es. Megnyitom. Lezárom. 12-14 elutasítva. 54. Igen. Nem. Elutasítva. Tartózkodással. Hatos kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 62. Az ugye törölve van. Igen, 61-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 62. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 63. Igen. Négy frakció mellette szavazott. Jó, ellenőrizzük akkor. A 62-est, ha kérik, igen, nem gond. 62-es. Megnyitom a 62-re, Kúsz úr. Akkor lezároljuk. Tizenhárom, tizennégy. Akkor 63-as? Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 64. Igen. Igen szavazat. Nem. Tartózkodás elfogadva. 66. Kiesik. 67. Visszavonták. 68. Igen. Nem. Kérem, emeljék fel a kezek, kezeket. Elutasítottuk, azt hiszem, a 68-ast. 69, igen. Nem. Ellenőrizzük. Lezárom. 12-15 arányban elutasítottuk. 70. Igen. Nem. Világos elutasítottuk. 71. Igen. 71-72. Igen, szavazat. Nem. Ellenőrizzük. Megnyitom a 71-72-re a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 73 és 74-es. Igen. Nem. Azt hiszem, hogy de ellenőrizzük. Megnyitom a 73-74-re. Lezárom. Elutasítottuk. 75. Igen. Nem. elutasítva. 76-os. Igen. Nem. Elutasítva. Ellenőrizzük a 76-ot. Ellenőrizzük a 76-ot. Ja, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvenhét. Hetvenkilences kieség. A 75-öst elfogadtuk. Tehát a 77-esről szavazunk. Igen szavazat. Nem. Elutasítva. 78-as. Kiesik. 79. Erről szavaznunk kell. Igen. Nem. Akkor a 79, jó? Nem önnek, na, tehát 79-re vagyunk, igen szavazat? Nem. A néppárt nem mutatott semmit. A 79-et kérem, a kezeiket. Ha senki nem tartja föl a kezét, akkor mi lesz? Close the vote. It's clearly adopted. So, Egyértelműen elfogadtuk. 81. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellettem. Ellenem Azt hiszem, hogy elfogadtuk. De nem látom, hogy itt középen mit csinálnak. We check 82. I think it's adopted, but uh, we close the vote. Lezárom a szavazást, azt hiszem, hogy többsége van, de lássuk meg. Igen, igen, elfogadtuk. 83 mellettem. Ellenem. Köszönöm, Izabel. Yes, we, but you have to vote now. <laughs> uh, uh, we close the vote. Lezárjuk a szavazást. Elutasítva. 84-es kitámogatja. Ki van ellenem? Elfogadtuk 85 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, ellenem, elutasítva. 87 mellette, ellenem, elfogadtuk. 88 mellette, ellenem, Kérem a néppártiakat, hogy emelgessék a kezüket, különben nem látom. Mellette? Akkor szavazunk újra. Ki támogatja tehát ezt? Ki van ellene? Hát ez nagyon szoros, ellenőrizzük le. We close the vote. Lezárom a szavazást. Biztos? Elutasítva. 12-12 ellenében. 89. Ez egy jó módosító, hiszen én, én jegyzem. Ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 90-es. Mellettem. Ellenem. Elutasítva. 91-es mellettem. Ellenem Elfogadtuk. 92-es. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt le. Nem emelgetik jól a kezüket, nem látom. Check close. It's adopted. 93. Elfogadva 93. Mellettem. Ellenem. Azt hiszem, úgy elutasítva. 94 mellettem. Ellenem. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Nem, nem elfogadtuk, nem, azt hiszem elfogadtuk. 95 mellettem. Ellenem. Ezt le kell ellenőriznünk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 96. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Szóbeli módosítom. Ellenzi -e valaki ezt? A szóbeli módosítót? Nem? Akkor a szóbeli módosítóról szavazunk. Ki támogatja a szóbeli módosítót, ki ellenzi, elutasítva. Akkor az eredeti szövegről szavazunk. Ki támogatja az eredeti szöveget? Ki van ellenem? Elutasítva. 98. Mellettem ellenem, elfogadtuk. 99 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 100. Részenként első rész mellettem. A százasnál vagyunk, első rész. Ki van ellenem? Ah, okay, sorry, I didn't, you're right. It falls 100 Bocsánat, a százas okofogyottá vált, 101. 101-et visszavonták, 102, na most szavazni kell, ki támogatja. 102-esről szavazunk, a 102-esről szavazunk. Ki támogatja, ki van ellene, elutasítva. 103. Mellettem, ellenem, Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. But you have abstained and the rest was plus. There was no no. Nem volt nem szavazat. Leellenőrizhetjük, ellenőrizzük le. We close the vote. Lezárom a szavazást. 23 egy ellenében négy tartózkodással elfogadtuk. 105-öt visszavonták, 106 oka fogyottá vált. Nem a 104-esről szavazni kell mellettem. 104-es tehát mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 106 mellettem. A 105-ről nem szavaztunk, ezt visszavonták. Tehát ki támogatja, ki van ellene. Elfogadtuk. 107 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 108. Egy szóbeli módosítóval ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót, akkor szavazunk előbb a szóbeli módosítóról, ki támogatja azt, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 109. Mellettem. Ellenem. Ellenőrizzük le. We please A 109-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazat egyenlőséggel. Hetes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodásra elfogadtuk. 117-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 122 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 124 mellettem. Bocsátok, a fogyott. Tízes kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 127 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellettem. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, ezt most le kell ellenőriznünk. A 131-esről tehát ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 132. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás utasítva. 12-es kompromisszum mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 138 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. A 138-ról mégiscsak ellenőrizzük le a szavazás eredményét. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elutasítva. 139 mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 140 mellettem. Ellenem. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük le? Rendben van, ellenőrizzük le. A 140-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőséggel elutasítva. Nem láttam ezt jól. 141. Hát nem láttam, hiszen szavazat egyenlőség volt. Hogy láttam volna? 141 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 142 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 143 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 145. 144 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 145 mellette. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 146, egy szóbeli módosítóval kiegészítve. Ellenzi-e valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor ki támogatja a, módosító, a szóbeli módosítót? Ki van ellenem? Ellenőrizzük ezt le. Nem volt világos. A 146-osról szóbeli szavazás, 146-os szóbeli módosítójáról megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. ...147-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Ki támogatja? ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. A 150-esről szavazzunk mellettem, ellenem, tartózkodás. Rendben van, akkor ellenőrizzük le a 130 ost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 Vote is closed. Lezárom a szavazást. It's rejected. Elutasítva. 150. 150. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Ellenőrizzük le. 150. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Close. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 153. Ez okafogyottá vált. 149. Okafogyott. 151. Megfelel a 13-asnak. Nem erről szavazunk. 151-es. Who is in favor? Sorry. Ki támogatja? Elnézést mondja az elnök. 600 szavazás után picit lelassultam. Tehát 151 kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott elfogadjuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 158 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 159 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum név szerint. 16-os kompromisszumról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Close it. It's clearly 24 ellenében három alá elfogadtuk. 156. 165 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 166 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette, ellene, elfogadtuk. 169 mellettem, ellene, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös. Ki van mellette, ki van ellene? Hát ezt ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le. Close. It's 14 to 13. 14-13 ellenében elfogadtuk. 176 mellettem. Ki van ellene? Azt hiszem ugyanaz a többség, de hát ellenőrizzük akkor ezt is le. Megnyitom a szavazást a 176-os módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Ugyanez a többség. 177 mellettem, ellenem, azt hiszem, hogy ugyanez a többség, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Uh, we vote on 170. A 177-esről szavazunk. <laughs> I look at Olivier. <laughs> I close the vote. Lezárom a szavazást. Ismét 14-13 ellenében elfogadtuk. 178 mellettem, ellenem. Azt hiszem, hogy ugyanez, de lássuk meg, ellenőrizzük le. Á, nem néztem Olivier-re. Elutasítva. De azért nyissuk meg, nem nyissuk meg az ellenőrző szavazást. A 178-asról megnyitom tehát a szavazást. Még egyszer mondom, 178-asról most már le is zártam a szavazást, elutasítva. 179 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 180 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 182-es, ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? elutasítva. 183-as mellette, ellenem. Hát ellenőrizzük le. Szerintem el volt fogadva, de most azért megnyitom a 183-asról az ellenőrző szavazást, melyet most lezárok. Elfogadtuk. 181-es. 8. 184-es, erről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 184-est. A 184-est most lezárom a szavazást, elutasítottuk. 185-ös. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 186-os mellette. Ellene. Illetve 186-os ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 187 ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 188 ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 190-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 191-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 192 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 193-as. Ki van mellette? Ellene Azt hiszem, ezt elutasítottuk, ellenőrizzük elektronikusan, 193-as módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Azt hiszem elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 195-ös. Ki van mellette? Ellene. Nézzük meg. 195 195-öst ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196-os ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 197 ki van mellette? Ellene. Azt hiszem elfogadtuk, nézzük meg, de azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. 197-es. We, we, Yes, 14 to 7 or something like this. Uh, close. Lezárom a szavazást. Nem, ezt elutasítottuk. 20-as kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Nézzük meg elektronikusan ezt is. We close. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 199-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. close. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 200-as ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. 201. Ki van mellette? Ki van ellene? Nézzük meg elektronikusan, de azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Close. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. compromise... Tehát 22-es kompromisszum, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 207-es, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán szóbeli módosítók vannak, és részenkénti szavazás. Az először az első részről szavazunk, a szóbeli módosítóval együtt. Van-e bárkinek ellenvetése a szóbeli módosítóval szemben? Igen, van egy ellenvetés, akkor szavazunk az eredeti szövegről. Tehát ki támogatja az eredeti szöveget? Ki van ellene? Jó, akkor ezt elutasítottuk. Akkor a 214-es következik, ki van mellette? Ki van ellene? Nézzük meg ezt is. Megnyitom a szavazást a 214-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig név szerinti szavazás következik az állásfoglalás tervezet egészéről a módosítókkal együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Azt hiszem nagy többség, 24 szavazattal. Gratulálok! Szeretne valaki szünetet tartani? Novakov kollégának szavaznia kell. Jó, akkor Marinescu úr szavaz. Please sit down. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, folytatjuk a szavazást. All right. là, on vote là et on vote là. First we vote. Először az egyes módosítóról fogunk szavazni. Igen, először is az előadót kérdezem, hogy szeretne hozzászólni, szeretne mondani valamit. Oké. Okay. Akkor a szavazást elkezdjük. Egyes módosító. Ki van mellette? Elnézést, tudná pontosítani, hogy most melyik pontról beszélünk, melyikről szavazunk? A napirend hatodik pontja 2018-as mentesítés az Unió általános költségvetése 8. 9. Európai Fejlesztési Alap Rivászi asszony jelentése, és Freund úrnak igaza van, túl gyorsan ugrottam bele a szavazásba. Az előadó nincs jelen, ezért nem tud felszólalni, tehát szeretném megkérdezni a zöldek részéről, hogy valaki szeretne mondani valamit, nem, akkor szavazunk az első módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. Második módosító, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Név szerinti szavazás következik a határozat tervezetről a módosítókkal együtt. Tehát név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás, most lezárom. 17 plus and 6. Tehát 17 uh, szavazat, 6 uh, ellenszavazat nem volt tartózkodás. Most rögtön következik a négyes módosító illetve nem, hogy most nem kell szavazni, akkor az ötös módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító, ki van mellette? Ellene. Ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Megnézzük a 9-es módosítót. Ez egy SMD módosító. Nine, no, David Lega. Sorry, eight was Pinko. Illetve nem David Lega módosítója. Lezárom a szavazást. It's 14... 14 szavazattal, 8 ellenszavazat és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Tehát a tizedik következik, ki van mellette? Ellene. Ugyanaz a helyzet, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni? Jó. Akkor a tizediket megnézzük elektronikusan is. Ellenőrizzük a tízest, nyitva van a szavazás, most lezárom a szavazást. Tizennégy, nyolc az arány, tehát tizenegyes ki van mellette. Ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk meg kell nézzük? Elektronikusan nem. Azt hiszem, nem egyértelmű többség volt az elutasítás mellett. 12-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15. Mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 16 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Azt hiszem, de megnézzük. Nézzük meg a 16-ost, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 18 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 19 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan, elég megosztottnak tűnik. 23-as, ezt megnézzük elektronikusan. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 24-es, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 27, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 27 mellette. 28, elnézést mondja az elnök. 28, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 29. Itt részenként kell szavaznunk a zöldek kérésére. Az első részről szavazunk először, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 31 ki van mellette? Ez kiesik, elnézést, 32 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 33 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 34 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 34, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41. Részenként szavazunk. Első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész szóbeli módosítóval a zöldek részéről. Ki van mellette? Igen, tiltakozhat a szóbeli módosító ellen. Jó, akkor a szóbeli módosítót elutasítottuk. Meg kell szavaznunk az eredeti szöveget. Ki van mellette? Second part with oral amendment. Second part with oral amendment. And the oral amendment was rejected, so it's the original text of the second part. It's calls on the Tehát felhívja a bizottságot, hogy hogy állítsa le Eritreában az útjavítási projektet, és törölje a második részletet, amely 60 millió euró, és amelyet december közepén 2019-ben fogadtak el. The first vote has been voted. So you oppose to the oral amendment still? Okay. Then we vote on... Tehát az eredeti szövegről fogunk szavazni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ne adjon több gépet. Tehát az eredeti szövegről fogunk szavazni, jó? Elektronikusan fogunk szavazni, ki van mellette. Second part of the Tehát a módosító második része a 68-as bekezdésről beszélünk, 41-es módosító. Mindenki szavazott? We close the vote. Lezárom a szavazást. This has been rejected largely. okay. Ezt elutasítottuk. 42-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 44. Itt van egy szóbeli módosító. Van-e bárkinek ellenvetése? Oké. Okay. Jó, tehát van ellenvetés. Legánc Dehovszki kollégák részéről, tehát az, az lesz a szöveg, hogy a fent említett agályok miatt azt ajánlja, hogy a bizottság szüntesse meg a pénzügyi támogatást, vagy valami ilyesmi, de nincs ide írva az eredeti szöveg. Tehát az eredeti szövegről szavazunk, ki támogatja ezt? Micsik? Nézzük meg elektronikusan. I'm against. Yes. I'm against. close? Yes. Lezárjuk a szavazást. Ezt elfogadtuk, 14 szavazata, 9 ellenében. 45-ös, ki van mellette? ellene elfogadtuk. 46 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 47 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 48 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Even Now we have a final roll call vote. Név szerinti szavazás az állásfoglalás módosított formájáról. It was wrong. It was wrong. Because we stop it. Leállunk. 21-1 arányban elfogadtuk. in español. We continue the voting at three. Tehát három órakor folytatjuk a szavazást. Lezárjuk a mostani ülést addig. Sorry, sorry, next item. Sorry. not, not closing. Not closing. Opening. Uh, yes. Egy rövid kérdés van, téma vár már hátra, az Oláffal kapcsolatos kérdést Marinescu kollega mondja. Épp szóltak, hogy van még egy napi rendi... Olaf? Nem tudom. Röviden? Nem tudom, hogy tudok-e bármit mondani erről. Tehát több különböző technikai megbeszélésünk volt, és egy trilógus. Március 18-ára tervezik a következőt. Meglepetés volt számomra, hogy a különböző frakciók azt üzenték, hogy csak a mentesítés megszavazását követően akarnak dolgozni ezen, úgyhogy ilyesmit én még soha nem hallottam eddig. De azt el szeretném mondani, hogy ez az oka annak, hogy számokat is készítettem, hogy nagyon világos legyen minden. A jogszabály egy része a bizottság javaslatára épül. Ezen kívül pedig a parlament nagyon sok módosítót nyújtott be. Ezek az Olafra vonatkoznak, nem pedig az OLAF EPO e együttműködése. Mi a javaslatokkal kapcsolatban mondjuk ugye van 77 bekezdés, 57-et már elfogadtak, megállapodtak erről, 8 mondjuk így, hogy még eh, piros, vagy kérdéses, mert nagy kérdés eh, különbségek vannak a parlament és a bizottság álláspontja között és a tanácsé között. És 11 kérdésről még tárgyalunk. A, nép, a parlament módosítói között 32-t már megállapodtak, 5 nehéz, és háromról még tárgyalunk. Van, van további három, amit a tanács nyújtott be, amiről még beszélnünk kell. Ez tehát a mostani helyzet. Elsősorban a módosítók, ugye vannak fontos dolgok, mint az áfa, a számlák, ezek ugye fontosak. De az Európai Parlament módosítói, amiről most tárgyalunk, elsősorban az Olaf parlamenti jelentésével kapcsolatosak a tájékoztatás, együttműködés, az OLAF és a, az Európai Ügyészség között nem bonyolultak. A legbonyolultabb az az, hogy, hogy a parlament az olaf feltárgyal, nem a, nem a tanácsal. Ez, a, ez ott a a valósága. Mert amikor a tanács megkérdezi a bizottságot, akkor a bizottság az az Olaf. És egyértelműen megmondták, hogy van tárgyalási megbiz- mandátumuk. Amikor tehát elkezdtem elmondani, hogy én a tanácssal tárgyalok, és a bizottság meg megfigyelőként van ott, akkor azt mondták, hogy nem, ez trilógus, az én mandátumom a tárgyalásra vonatkozik, ez igaz, ez az első dolog, hogy ilyesmit hallok. Szóval ez a gond. Az Olaf nem akar több feladatot nem akarja a parlamenttel a kapcsolatot, vagy a főügyészsel. Úgyhogy például ez is egy probléma, hogy a, miért kell meghívni a főügyészt hogy ugyanazon a szinten lenne, ugye, mint a főigazgató. És ez az Olaf véleménye. A, nem a tanácsé, nem a bizottságé, ez az Olafé. Ez csak egy példa volt persze. A probléma persze a, az ellenőrzés is. A, ez, ez is parlamenti javaslat. Van egy másik is, amelyet a felügyelőbizottság elfogadott. Nagy meglepetés volt ez számomra, mert az, olasz, az Olaf az első parlamenti javaslatot támogatja, és miért? Azért, mert az egy néhány évvel ezelőtti bizottsági javaslat. És én szerintem ezt azért támogatják, mert azt a tanács nehezebben fogadja el. Az én javaslatom az, hogy ugyanazokat a feladatokat egy személyre rójuk a felügyelőbizottságon belül, mert ugyanaz a do- ugyanarról van szó ellenőrzik, megfigyelik az eljárási garanciákat. Mind a felügyelőbizottság, mind az ellenőrök. A felügyelőbizottság ex post, tehát a nyomozásokat követően, az ellenőrzés pedig az, az vizsgálatok során. Vajon miért nem csinálhatja ugyanaz az entitás ezt a dolgot, ugyanazt a dolgot? Nos, ezek a fő elemek. Nagy vitát folytattunk a parlament egyik módosítójáról. Elnézést kell kérjek, hogy ilyen példákat muszáj hozzak. Tehát a parlament a főigazgatónak azt javasolta, hogy a főigazgató ne vezesse, ne irányítsa a vizsgálatot, nyomozást. Ez most óriási probléma, hogy mi elvesszük a főigazgató jogát, amit tudom én mitől. A főigazgató persze az ő feladata az az, hogy irányítsa, de nem, hogy ő végezze a nyomozásokat. Nos, a parlament pedig ezt kéri, hogy ezt így oldják meg, mind az Olaf, mind pedig a tanács számára ez hatalmas probléma. Ezek a fő dolgok. Ugye? Elfogadtam a tanácsnak néhány javaslatát, elsősorban a szabálytalansággal kapcsolatban. Ez rengeteg eh, parlamenti módosítóban benne volt, de egy kicsit megváltoztatták a szabálytalanságok eh, definícióját, úgyhogy most ez is ide tartozik. És a külső-belső vizsgálatokkal kapcsolatban is voltak. Az ötlet jó volt, jó volt, hogy a nevét megváltoztassuk a nyomozás cí elnevezését, de annyi más dokumentum van, amit még módosítani kellene. A tartalmollal kapcsolatban azt csináltam, amit a parlament mondott, most a, a vizsgálat nyomozat neve megmarad, külső és belső. Ezt kellett tegyem. Ennyi. Köszönöm szépen Köszönöm szépen, Marian Marinescu, nagyon köszönöm az értékes munkádat, tudjuk, hogy ez bonyolult is. Most pedig Mártina kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan. Voltak technikai megbeszélések, és megállapodtunk, hogy ezekről beszélünk majd. Mégis azt szeretném eh, kérni, tehát, hogy ahogy megállapodtunk, az árnyék előadói ülések eh, legyenek megtartva, mert mi úgy tűnik, mint hogyha a parlamenti mandátummal szembe mennénk. Ugye a döntés az az volt, hogy nem technikai üléseken maradunk, mellesleg nem is volt ott a, a stáb, egyszerűen nem volt rá lehetőség arra, hogy ott. Úgyhogy kérem, legyenek a, az árnyék, előadá, árnyék előadói ülések, és vegy, beszélje meg velünk is. Persze, örömmel. Nem akartam megkerülni a mandátumomat. Mindent, amit tettünk, azt önöknek is tudni kell, hiszen önök a tanácsadók, az önök segítsége nem, nem, csak a kontbizottságban voltunk ott. Na, én azt akkor javaslom, hogy március harmadikán legyen. Ezt már el is küldtem, és nem kaptam választ. Senki nem küldött. Az egyetlen válasz az volt, hogy csak az után akarnak dolgozni, hogy a mentesítésnek vége. Na de ez március 18-a után lesz, amikor a horvát elnökség, ami mellesleg akar, akar dolgozni, mert nagyon operatívak. Nos, tehát azt javasolták, hogy legyen március 18. Hadd tegyek én is egy javaslatot, mielőtt bárki túlzottan izgalomba jönne. Tudjuk, hogy van néhány olyan frakció, ahol csak egyetlen egy ö, ö, dolog, ö, egy valaki dolgoztat, ami azt jelenti, hogy a, a munkaterhelés nagyon nagy. Marinescu is, amit mond, az sem megy, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy e információt cseréljünk, úgyhogy azt kérem, hogy a tanácsadók nem rossz akarat állnak ehhez hozzá. Óriási nyomás van, hogyha egyedül vagy ott a 2000 módosítóval egyáltalán nem is értem, és csodálom, hogy átrágjátok magatokat. Tehát Marinescu Kovellával jó lenne, hogyha kölcsönös bizalom lenne, és az egyeztetett álláspontok alapján dolgozunk. Bármilyen új, hogyha jön, akkor azt meg... Jó, a discharge amúgy is most már vége, és talán akkor az árnyék előadói ülés ez létrejöhet. Tudom, hogy mindkét fél számára nehéz a helyzet, és legyen akkor egy ilyen árnyék előadó, és akkor egymás között beszéljétek meg, de megállítani nem lehet mindent, az se lenne jó. Sőt, rossz benyomást is keltene az, hogyha nincsen trilógus, annak ellenére, hogy a horvátok akarják úgyhogy elég nehéz helyzetben vagyunk mindannyian, de a mentesítésnek most vége, úgyhogy szeretném az árnyék előadóknak is köz, szívből megköszönni, hogy részt vesznek a munkában, és talán a következő megbeszélést meg is tudjátok beszélni, hiszen a mi érdekeinket próbálja érvényesíteni, ami persze nem is egyszerű a, sem a tanácsnál, sem a bizottságnál. az árnyék előadói ülésre, akkor március 3-át javaslom. Ez egy héttel van a trilógus előtt. Elnök asszony, tisztelet. Azt kérte, hogy tisztelettel legyünk egymás iránt, úgyhogy um, legyen szíves és vesz, vegye tiszteletbe azt, hogy nem tudunk minden ülésen ott lenni. Egy tanácsadó van, nem tudok ott lenni egyszerre három helyen nem tudok most a tartalomról beszélni. Ha most tartalomról beszélünk, akkor eh, eh, itt most csak harcolnánk egymással. Mit mondod, hogy nem jó, amit elmondtam? Vagy nem igaz? Hát ez már maga a tisztelet kategóriájába tartozna, úgyhogy legyen szíves, maga is tiszteljen engem. Én azt mondom, ami zajlik. Ismerem a dokumentumot, nagyon jól ismerem. Ne nézzen a tanácsadójára, rám nézzen. Tudom, hogy ez miről szól, amit mondtam, az igaz. Jó, akkor azt javaslom, hogy ne legyen bizalmatlanság. Mariannak tovább kell lépnie. Martina, hogyha te bármit szeretnél, akkor azt kérem, hogy beszéljetek meg egy külön időpontot Mariannal, és tisztázzátok, hogy hol van az esetleges félreértés. Mert ha, ha bármi lehet, az maximum csak félreértés annak alapján, ami itt valóban, amiről itt döntöttünk. Flanagan kollega, azt hiszem, hogy egy kicsit a neveletlenség merült itt fenn, olyasmi, amit nem akarunk. Nem akarjuk, nem lehet követelni, hogy valaki ide nézzen, vagy oda nézzen. Ez a hatodik ér, évem itt, és ennyire öm, lekezelő dolgot még soha nem hallottam, mint ahogy most ön beszélt. Akkor most azt kérem, hogy ne támadjunk egymásnak. Mariannak az a problémája, ahogy mondtak, hogy a horvát elnökség nyomást gyakorol, és mi parlamentként azt akarjuk, hogy az OLAF erősödjön. Ez a mi érdekünk, úgyhogy azért dönteni ne döntsünk anélkül, hogy az árnyék előadói ülésre nem, sen nem beszéltünk volna. Mindent egyeztetni kell az árnyék előadókkal. Úgyhogy kérem a bizalmat. Tudod-e, Marian, hogy hol, mikor van a következő trilógus? 18-án. Március 10. Én, akkor jó, akkor legyen március 12. Azért mondtam Strasbourgot, mert ott mindannyian ott vagyunk, úgyhogy nekem a hétfőket, szerda, csütörtök, Strasbourg bármikor jó. akkor jól értem, hogy legalább megpróbáltok Marian mondjuk némileg határoljuk körbe, hogy miről beszélünk, lesz 18-án a szó, nem az egész dokumentumról. Tudod már, hogy miről lesz szó? 18-án? Nem. Egyelőre nincs programom, de beszélgetünk, és majd létrejön a program is összeáll a napi rend, ezt mindig együtt csináltok eddig. Tehát a technikai üléseknek a, a programját és a trilógusét is. Tehát akkor nem az egész Olaf dokumentumot a discharge utára venni, ez nem megy. Nem, ez, ezzel tulajdonképpen akadályoznánk. Úgyhogy azt mondanám, hogy ha a képviselőknek kérdései lesznek, akkor Martina kérem, Mariannal lépjen kapcsolatba, a tárgyalásokat folytatjuk a mentesítést követően. Jó? Yes. Can we decide this at the coordinators meeting? Akkor ezt a koordinátori ülésen eldönthetjük? És próbáljunk komolyan egymással, mert így azért nem lehet beszélni. Benne van egyébként a programban is, a napi rendben. But then you have to know at the end we... És ugye azt is tudni kell, hogy eh, a koordinátorok ülésén majd beszélünk erről. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, a horvát elnökség és a tanács azon az állásban van, hogy eh, le- leállítsák az Olafot, mi pedig nem, ez egyértelmű. Ez a lényeg a koordinátorokkal fogunk dönteni, és akkor már ilyen talán lesz időd erre és Nem tudom, hogy el tudsz-e holnap jönni. Nem lesz. Jó, akkor én majd. És akkor Tomás Szidovszkinak is mond meg, légy szíves. Én vagyok a néppárti koordinátor, és akkor majd az üzeneteket átadom a többieknek. Rendben? Tehát csak, hogy a hogy nem, nem lehet, hogy három-négy hónap későbbre kerüljön az Olaf, jó? Rendben. Kettő óra harminckor a misszióról eh, fogunk beszélni, a cseh útról, három órakor pedig folytatjuk a szavazást. Köszönöm szépen Mariannak és mindenkinek.